Good afternoon, ladies and gentlemen. Let us continue. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, mindenkit üdvözlök újra. Folytassuk a munkát. A következő napi rendi pontunk egy jelentés tervezett 1303 per 2013 EU rendelet 1-es a pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosítása. A jelentés tervezet, amelyet ma meg vizsgálunk, a CPR 24-es cikkével foglalkozik, 24-es cikk 3-as bekezdésével, illetve 120-as cikk 3-as bekezdéssel, és hogy ez lehetővé tegye a tagállamok számára, amelyek pénzügyi nehézségekkel küzdenek a társfinanszírozás emelését. A jelenlegi határidő ki meghosszabbításáról van szó, ez, ennek azonban nem lehetne költségvetési hatásai. A 24-es cikkkel kapcsolatban a topapok, vagy az kiegészítésekről van szó olyan tagállamok számára, amelyek gazdasági nehézségekkel küzdenek. Számos tagállam korábban jogosult volt erre, most már azonban Görögország az egyetlen ilyen ország, amely megemelt társfinanszírozást kap. Az cikk eredetileg spet 2016. június 30-ig tette lehetővé a magasabb kifizetéseket. Az Európai Bizottság javaslata szerint meg kellene hosszabbítani ezt a lehetőséget bármely tagállam számára, tagállam számára Görögország számára is, amely 2016. június 30 után is pénzügyi eh, segítséget kap, amíg a támogatási mechanizmusba tartozik. Az a 2020 as ERFA kiutalásokat nem módosítva. Júliusban beszéltünk erről az utolsó ülésünkön, a jelentéstevő én vagyok. Ami a többi szakbizottságot illeti, eh, csak a költségvetés és az ECON kíván véleményt benyújtani a tévával kapcsolatban. illetve a költségvetés nem fog benyújtani véleményt, levelet fog küldeni, és a foglalkoztatási bizottság valószínűleg nem fog véleményt készíteni. A többi, a TRAN, az ENVI, a FEM, az ITRE és a KONT azt jelezték, hogy nem készítenek véleményt, illetve a KONT még nem döntött az álláspontjáról. Ez a helyzet a többi szakbizottsággal és most engedjék meg, hogy néhány szóban a jelentés tervezett hátterét hadd mutassam meg, be. A egy jogszabályalkotó javaslat célja az, hogy segítsen azon tagállamoknak, amelyek gazdasági nehézségekkel küzdenek, a, gazdasági pénzügyi válságtól szenvednek, hogy tehát folytathassák, végrehajthassák a megkezdett programokat. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 85% maradjon a társfinanszírozás Ciprus számára, és a kiegészítést hosszabbítsa meg Görögország ebből részesedik. A CPR 24. cikke lehetővé teszi, hogy az időleges költségvetési nehézségekkel küzdő országok kapjanak ebből a támogatásból, azok az országok, amelyek 2013. decemberre után benyújtották a kiegészítő programokat, 10%-ban növekedhet ezek számára a kiegészítés, és az az ERFA, az S vissza az EMVA, tehát a mezőgazdaság és vidékfejlesztési alap, illetve a tengerügyi és halászati alap 85%-os teljes finanszírozása mellett. Ez 2015. június 30-ig tart. Görögország volt az egyetlen ország, amely részesedett, amely bemaradt ebben a programban. A 120-as cikk szerint 2014. január 1 és 2017. január június 30 között időszakban a maximum eh, társfinanszírozási mm, szint az ERFA és az ESA programokból 85% lenne 50% helyett a fejlettebb régiókban is. A rendelet azt várja, hogy az Európai Bizottság ezt a két pénzügyi rendelkezést felül vizsgálja, és 2016. június 30-ig, ha lehetséges, nyújtson be javaslatot ezek meghosszabbításáról, és az Európai Bizottság megtette ezt a javaslatot ebben az összefüggésben. Ciprus a kiigazítási programját 2016. március 30-ig lezárta, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a zöggenőmentes átállást a gazdasági programból való kilépés után, és a beruházásokat továbbra is támogatjuk. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a maximális európai társfinanszírozási rátát 85%-ban határozza meg 2014-2020-as programozási időszak végéig. Ez a ciprusi eh, költségvetés 99 millió euróval eh, támogatná. Eh, Görögország a kiegészítésből részesedne, 10%-kal növekedne a kifizetés 2016. június 30-ig. Ez a kiegészítés azonnali segítséget nyújt a költségvetési problémák megoldására, és azonnal bekezdődhetnek a beruházások 2011-től 2015-ig. Ezen rendelkezéseknek megfelelően Görögország már 1,3 milliárd összeget kapott meg korábban, mint ahogy ezt eredetileg tervezték. Ez lehetővé tette, hogy az Európai Uniós társfinanszírozott projektek gyorsabban megvalósuljanak, a valós gazdaság javára vált ez. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ezen kiegészítésre 2016. júniusa után is jogosult legyen Görögország, hogy ezáltal a fenntartható fejlődés biztosított legyen. E, ezen jogszabályalkotó anyag jog, jelentéstevőjeként én azt javaslom, hogy az Európai Bizottság javaslatát fogadjuk el módosítás nélkül a parlament részéről azt is javaslom, hogy a Régi Szakbizottság az Európai Bizottságot kérje fel arra, hogy újra utalja a parlamenthez az ügyet, amennyiben a javaslatát érdemben megváltoztatja, illetve más szöveggel helyettesíti. Ez az én tervezetem az önök számára, és most megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek de nem látom őket a teremben. De Westphal asszony itt van, Krél asszony helyett fog hozzászólni. Szeretném, hadd had mondjam el, hogy Krél asszony nincs itt, de írt nekem, és támogatja árnyékjelentéstevőként az eh, véleménytervezet, a jelentéstervezetet, elnézést, ez Krél asszony álláspontja, de hogyha ön szeretne hozzászólni, természetesen megadom a szót. Renke asszony, árnyék jelentéstevő. Papadimolis. Yes, please. Papadimolis úr, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Kérem, tegyék fel a fejhallgatókat, ugyanis szeretnék anyanyelvemen görögül beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Két okból is szeretnék köszönetet mondani el, először is a bevezetőjét, amelyel egyetértek, illetve egyetértek azzal a javaslattal is, amelyet ön tett, hogy módosítások nélkül fogadjuk el az Európai Bizottság javaslatát. már jelentős tapasztalatra tettünk szert, és láttuk, hogy a, ez a mechanizmus hogy működött az elmúlt időszakban. Azt is tudjuk, hogy ez nem terheli a költségvetést, tehát a költségvetésileg semleges, és a görög gazdaság ezáltal egy kicsit lendületet kapott a pénzügy, illetve a beruházások terén, illetve a strukturális alapok kihasználása terén. Ahogy az Európai Bizottság, a Tanács és a nemzetközi szervezet, szervezetek is megjósolták. Mivel látjuk, hogy ez a mechanizmus pozitív hatással van, és mivel az európai adófizetőket ez nem terheli, költségvetésleg semleges mechanizmusról van szó, és ami azokat az országokat illeti, amelyek részesülnek ebből a mechanizmusból, itt most Görögországról van tehát szó, mindenképpen jó lenne támogatni az önjavaslatát, mert az önjavaslata, hogyha ez megvalósul, pozitív hatással lesz. Én személyesen és a frakcióm is támogatjuk Mihály Lovasszony javaslatát, tehát véleményünk szerint fogadjuk el a tervezetet ebben a formában. Köszönöm szépen, Enke asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is eh, az én frakcióm is javasolja, eh, a, javasolja a jelentés tervezet elfogadását az ön által elmondott okokból. Nagyon fontos ez, főleg olyan országok számára, amelyek gazdasági nehézségekkel küzdenek, válságban vannak hogy az Európai Strukturális és Beruházási Alapot ki tudják használni utolsó lehetőségként. Görögországban és Ciprusban láttuk ezt az utolsó években az Európai Bizottság javaslata, és az ön javaslata is mindenképpen támogatandó. Mindemellett azt gondolom, hogy egy dolgot említeni kell, mégpedig a társfinanszírozási mm, rátát, ami a kohéziós politikában a hosszú távon ami létezik a kohéziós politikában, és hosszú távon ennek van oka, és ezt nem szabad elfelejteni. Főleg azért, mert a rég, azt akarjuk ezzel elérni, hogy a tagállamokban és a régiókban kezdeményezett projekteket magukénak érezzék az ottaniak, Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez ne legyen egy állandó metódus, hogy folyamatosan kiegészítjük vagy megemeljük a társfinanszírozást, mert akkor pont ez szűnik meg, hogy, hogy úgy érezzék a helyek, hogy övék a program és övék a felelősség is. És ez a regionális hatóságokat gyengítheti. Ezt nem akarjuk. Egy utolsó pont, amit említeni szerettem volna, mert lesz majd egy Görögországba induló delegációnk hamarosan, és azt gondolom, hogy az itt elmondottakat az itt a szakbizottságban elhangzottakat ott a delegációs utazáson is fel tudjuk majd vetni. Meglátjuk, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le a regionális hatóságokkal való együttműködésből Görögországban, és hogy mi minden történt az elmúlt években. Úgyhogy nagy izgalommal várom ezt az utat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Temátó asszony, mi a szó? Köszönöm. Elnök asszony, ebben a konkrét esetben is nincs más javas- lehetőségünk, mint hogy pozitívan fogadjuk a bizottság javaslatát, ugyanúgy azt megtettük a tavalyi évben is, a görög előfinanszírozás esetében. Hát számról számra elég nehéz ez. Nyilván nem tagadhatjuk meg azt, hogy ne legyen ilyen magas refinanszírozási ráta, tehát nem, nem tagadhatjuk meg Görögországtól, hogy a költségvetési egyensúlyát meg tudja teremteni, és így tovább a 120-as cikk felülvizsgálata nagyon jó, a társfinanszírozás minden minden operatív programra, gyakorlatilag a programok lezárásáig. Ami a 24-es cikket illeti, már tudjuk, hogy Románia, Írország, Ciprus, Görögország, Írország, kiigazít, gazdasági kiigazító programokat hajtott végig, és ezért élhetett hasonló lehetőséggel. Görögország, mivel ilyen súlyos gazdasági helyzetben van, a 2018-as év harmadik trimeszteréig lehetőséget kap erre a könnyítésre, meg lehet növelni a kifizetéseket, és a következő év június 30-áig kell ezek lezáruljanak már, ami ahhoz képest, amikor a pénzügyi támogatásnak vége. A bizottság javaslatai, ahogy elmondták még a kollégáim, magas kötelezettségvállalást írnak elő a többéves pénzügyi keretek között, tehát gyakorlatilag ez kötelezettség, de sajnos most már a híres 23-as cikk ugye szomorúan megint megjelenik, ahogy a zöldekben dolgozó kolléga mondta, hogy nem sokára megyünk Görögországba, igen, ebben az esetben is arra kérnék mindenkit, hogy a problémáknak a gyökereit próbáljuk meg kiásni. A görögországi delegációk látogatása remélem, hogy lehetőséget ad majd, alkalmat ad arra, hogy mindenki megértse, hogy mennyire fontos és sürgős a kohéziós politikában is a víziót megváltoztatni. Idézőjelben ezt az áldott, megszigorító politikát abba kell hagyni, a közbefektetéseket, állami befektetéseket erősíteni. Tehát nem fogunk módosítókat benyújtani, nem, nincs más lehetőségünk, elfogadjuk az elnök munkáját most egyelőre. Köszönöm szépen, mondja az elnök, azt mondja, Fanny úr következik. Hát nagyon röviden a mi elnyék előadónk Álima úr nevében, mert el kellett neki menni, mert a belga király fogadására hívták. Hát elég nehéz választani a kettő között, hogy itt ül a szakbizottságban, vagy a belga királyhoz megy, de ő ettől függetlenül támogatja a javaslatát, azt a javaslatot, az időzítése van egy kis gondja. Tehát azért itt a többi szakbizottság is elkészíti majd a véleményét, az ECON és más szakbizottságok is, tehát itt az időzítés egy picit problémás. Legalábbis én szerintem el sem tudjuk olvasni a többieknek a véleményét, és meg kell hoznunk a végső döntésünket, le kell vonni a következtetéseket. Tehát szerintem azért ez nem igazán átlátható ilyen módon. Tehát nekem ennyi lenne a, a kérésem, hogy lehetne valami fajta lehetőségünk vagy időnk arra, hogy a többiek véleményét is elolvassuk, a többi szakbizottság véleményéről is tájékozódjunk. Ha ezt senki nem ellenzi, akkor én örülnék, ha ez megvalósítható lenne. Egyébként voltam én már előadó úgy egy másik bizottságban, ahol előre eldöntötték, hogy most már minden így marad, és semmilyen módosításon nincs lehetőség, és így tovább, hát ez nem túl jó. De hát én értem, hogy ezt meg kell oldani, ezt az egészet, csak mondjuk nem udvarias például előre dönteni, mikor mások még nem mondtak véleményt. Köszönöm, mondja az elnök asszony Zeller úr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin ja nicht nur Mitglied im Regionalausschuss, sondern auch im Haushaltskontrollausschuss. Köszönöm szépen, nem csak a Regi Bizottságban vagyok, hanem a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is, és nem tudok olyan könnyen, nem tudom annyira könnyen letenni az egyik kalapomat és fölvenni a másikat. Azt szeretném tudni, hogy az érintett országok eh, ezeket a kedvezményeket, amiket kaptak az elmúlt években, mennyiben használták ki? Görögország külön eset, ezt most egy, egyelőre hagyjuk, tegyük félre. Eh, azt gondolom, hogy eh, mivel Görögország az ESM e mechanizmusban is benne van, ezért egy speciális helyzetben van és ezért jogosnak tűnik mindenképpen ennek az országnak segítséget nyújtani, hogy a jövőben is könnyítsük a helyzetén. Más a helyzet az, Ciprussal. Ciprus az esm ö, mert lezárta, ebben már nincs benne ebbe a mechanizmusba. Most megint az Európai Uniós átlag GDP 90%-ánál vannak, ami nekem Ciprusban fel, feltűnt, az az volt, hogy ami, alig, hogy kiléptek az ESM-ből, már is az adórendszert megváltoztatták, és tavaly olyan adó kedvezményeket nyújtottak az olyan lakosoknak, akik nem is kell, hogy állampolgárok legyenek Cipruson, de ott mondjuk oda jelentkeznek be állandó lakhelyjel, bérelnek egy lakást, két kattintással létrehoznak egy vállalkozást, és 17 évre kapnak adó elengedést a gazdasági tevékenységükre. Ezzel tulajdonképpen felhívják az európaiak figyelmét arra, hogy adót lehet így megtakarítani, vagy adófizetést elkerülni, egyszerűen azzal, hogy Cipruson jelentkezik be valaki, még jobbak, kedvezőbbek a adó elkerülési programok, legális programok, mint Máltán. Nem tudom, hogy ez nem gondolják-e önök is, hogy ez versenytorzító hatású lehet, tehát adókat lehet úgy megtakarítani, az adó elkerülést ösztönzi az ország. Ha ez így van, akkor nem lehet, hogy annyira rosszul menne ennek az országnak. A másik dolog, ami a ciprusi támogatások kifizetését illeti legutóbbi támogatási időszakban, nos, nem volt ez kifejezetten átlátható. Úgyhogy hiányoznak azok az információk számomra, amelyek pedig szükségesek lennének a helyzet megítéléséhez. Úgyhogy én emiatt nem hajlok arra, hogy Ciprus számára a társfinanszírozási kedvezményeket megadjuk. Egy olyan ország, amely e, másoktól elveszi a pénzt azáltal, hogy e, oda csalogatja a vállalkozókat, e, adókedvezményeket ad, valószínűleg nincs rászorulva arra, hogy európai támogatást kapjon. Köszönöm szépen, Nielsen úr, önél szó. Thank you. I have no other uh, proposal than... Uh, Nincs más uh, álláspontom, mint amit a raportőr már előadott, illetve az árnyék előadó támogatott. Nem ismerem a javaslat részleteit, ugyanakkor azt azért elmondom, hogy a társfinanszírozás az nem csak pénzben kell, hogy megnyilvánuljon, illetve nem abban kell csak számolni, hanem helyi szinten a szociális alap beruházásai is például más formát ölthetnek, tehát önkéntes munka például. Hogyan lehet kiterjeszteni a szabályokat oly módon, hogy mondjuk ha egy falu lakosságát mozgósítják és önkéntes munkát végeznek, az beszámítható legyen, mint társfinanszírozás. Szerintem ez egy jó megközelítés. Azt mondjuk, hogy nincsen pénz, mondják, hogy nincs pénzük, de dolgoznak helyette társfinanszírozásként. Ez különösen a szociális alapnál működhet, és még az is lehet, hogy fontosabb, mint a pénz és ebben az esetben viszont érdemes lenne beszámítani, mint társfinanszírozás. Thank you. Thank you very much. Uh... Köszönöm. Akkor most meghallgathatjuk a tanácsot. Itt van a szlovák elnökség képviselője, és elmondja, hogy ők mit döntöttek. Köszönöm. Katarina vagyok a szlovák elnökségtől, és támogatjuk az Európai Parlament jelentését, eh, illetve a bizottság javaslatát. A tanács legalábbis ezen az állásponton van. A tanács álláspontját eh, ebben a hónapban fogjuk elfogadni, és a parlament döntésére várunk. Köszönöm. The decision of the council will be without amendments, we expect. Thank és nem lesz probléma a tanács eh, Eh, döntésével. Berkovic úr fogja most elmondani a bizottság álláspontját, ismertetni a bizottság álláspontját. Köszönöm, eh, elnök asszony. A jelentés nagyon jól tükrözi a bizottság javaslatát. Kettő következtetésére térnék ki. Az egyik, ahogy ön is mondja, ez egy eh, célzott összpontosított intézkedés azon tagállamokat célozza meg, amelyek különösen nehéz gazdasági helyzetben vannak, különös tekintettel a kiegészítésre, a topapra, ami Ciprust illeti. Egy kicsit Celler úr által elmondottakról is beszélve, illetve arra reflektálva. Ciprus gazdaságilag 2014-ben és 2015-ben nagyon rossz helyzetben került. Ez volt az oka a bizottsági javaslatnak. Görögországgal együtt ez volt az a kettő tagállam, ahol a gazdasági növekedés is negatív volt, illetve a beruházások is negatívba fordultak. Tehát azt gondolom, hogy ez megfelelő alapot biztosít arra, hogy kiterjesszük, vagy kibővítsük, a, meghosszabbítsuk a társfinanszírozási külön szabályokat. Egy másik dolog, amiről beszélnék, ahogy ez a jelentésükben szerepel, a, a, a javaslat költségvetési szempontból semleges, egész egyszerűen előre hozza a kifizetéseket, tehát frontloadingot csinál, likviditást ad a nehéz időszakokban, ami pedig a topapot illeti, a kiegészítést, az, az azt jelenti, hogy a társfinanszírozási iráta kicsit eltér. Köszönöm. Akkor reagálnék néhány dologra, kérdésre, megjegyzésre. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy eh, a kohéziós politikának a társfinanszírozás egy nagyon fontos eleme, és a tagállam, a régiók, illetve a helyi hatóságok felelősségét is felveti. Két hét múlva Görögországba megyünk, és eh, megnézhetjük, hogy mindez hogyan működik. Nem fogjuk megkérdőjelezni, nem kérdőjelezzük meg a társfinanszírozási formulát, megértjük értjük a bizottság javaslatát, és azt is, hogy Görögországban és Cipruson a kohéziós politikai folyamatot akarja támogatni. Ez a válaszom Szellegur úr által elmondottakra. Lehet, hogy igaza van, nem tudom, és lehet, hogy problémák vannak a ciprusi adó jogszabályokkal is, adózási jogszabályokkal, de az én javaslatom itt a kohéziós politika megvalósításához kapcsolódik, és nem pedig az egész görög gazdasági helyzethez, eh, bocsánat, ciprusi gazdasági helyzethez. A projektek megvalósítása eh, Görögországban és Cipruson, hogyha ezt megnézzük, akkor itt arról van szó, hogy eh, az egész eh, ország, hát mindkét ország gazdasági helyzetét javítani tudjuk ezzel a javaslattal. Ezért is beszélünk erről, ezért is született ez a vélemény, és ezért is javasoltam azt, hogy az eredeti bizottsági javaslathoz ne nyújtsunk be módosítókat a többi szakbizottságtól még nem hallottunk, nyilván mi a saját döntésünkért vállalhatunk felelősséget, és én nyilván a REGI szakbizottság véleményére vonatkozóan tehetek csak javaslatot. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat észszerű. Görögország vonatkozásában ezt már egyszer megléptük, látjuk a jó eredményeket, tehát lehet folytatni. Bizonyára vannak problémák, ezek kiderülnek, ezekre rákérdezünk a helyi hatóságoknál, az igazgatási hatóságoknál Görögországban, ami pedig Ciprust illeti, a bizottságtól kérhetünk további információkat. Az egész javaslat az kellőképpen kiegyensúlyozott, és ezért is raportőrként úgy gondoltam, hogy arra teszek javaslatot, hogy ne nyújtsunk be módosítót. Ez tehát a jelenlegi helyzet. Abban egyetértünk akkor, hogy nem nyújtunk be módosítót? Vagy vannak, akik módosítani szeretnék a javaslatot? Oké. Okay. Oké. Okay. Thank you, Mrs. Mr. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy úr, köszönöm. Én csak azt akarom mondani, hogy ebben a, biz, ebben a bizottságban ugye nem véleményt írunk, hanem mi vagyunk az illetékes bizottság, a többiek hoznak majd ide véleményt, vagy küldenek ide véleményt. Tehát nekünk ott majd meg kell vizsgálnunk a többi bizottsági véleményt, majd ezt követően szavazunk, e, jó esetben ugye módosító nélkül, de meg kell vizsgálnunk a többi bizottság véleményét. E, és egyébként pedig eh, ez, ezt eh, elmondva egyet tudok érteni azzal, amit eh, az elnök javasolt. Okay, the other... The... Rendben. Akkor Csatoljuk a jelentéshez a többi szakbizottság véleményét is majd. Nem szavazunk most, hanem módosítók nélkül egyelőre ezt elfogadjuk, és majd folytatjuk a munkát. A többi szakbizottságok véleményét is majd csatoljuk a jelentéshez. Jó, és tájékoztatjuk Önöket természetesen erről. Ez megfelelő mindenkinek? Igen. Nagyszerű. A hivatalos szavazás a következő szakbizottsági ülésen lesz, de köszönöm szépen, hogy támogatták a jelentést így szó van. És a következő napi rendi pontunkkal fogjuk folytatni a munkát, ami egy saját kezdeményezésű jelentés. Van úr jelentéstervezetéről van szó, nem saját kezdeményezés javítja magát az elnök. Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások, bemutatja Fanny Steroy majd a saját tervezetét. Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása, a jelentés értékelése a közös rendelkezésekről szóló rendelet 136-os cikkének harmadik bekezdése szerint. Eszmecsere az már július 13-án is zajlott, és akkor Fanny Steroy úr elmondta, hogy mi a véleménye a tagállamok közötti tárgyalások eredményeiről, az Európai Bizottság a partnerségi megállapodásokról, illetve az operatív programokról beszélt, ahogy azt a 16-os cikk 1 bekezdése írja elő. A legutóbbi regi ülésen ez említésre került, és június 15-én is a nyilvános meghallgatáson, hogy főbb pontokra összpontosított az előadó. Vannak bizonyos következtetések, amelyekből tanulni lehet, amelyeket le lehet vonni a kohéziós politika jövőjére szempontjából, és most Fanisteroy úr a jelentéstervezetet mutatja be. A modosító benyújtásának határidejét december 15 csütörtök délben határozzuk meg, és akkor most átadom az előadónak a szót. Ja, dank u wel. Ik spreek in het Nederlands. Eh. Köszönöm, elnök asszony, hollandul fogok beszélni, úgyhogy mindenkit kérek, hogy legyen szíves, tegye fel a fejhallgatóját, hogy követni tudjon. A választóim ugyanis követik ezt a szakbizottsági ülést, és ezért is szeretném az anyanyelvemet használni. Én nagyon örülök ugyanúgy a kollégák reakciójának, ahogy elnök asszony is, tehát amit hallottunk a meghallgatáson, az eszmecserén, annak mind-mind örülök. Ebben a szakbizottságban is ugye több frakció képviselteti magát, és ezek a frakciók nagyon aktívan követték a jelentés alakulását, a bizottság anyagának a, az alakulását is, és a mi munkánkét is, és lehet látni, hogy a 2014-2020-as időszakban milyen mozgástere lesz a kormányoknak, helyi önkormányzatoknak, és így tovább. És azt is lehetett olvasni nyilván, hogy mi a, mi a prioritás, a növekedés, a munkahelyteremtés, és így tovább. És arról is lehetett olvasni, hogy Európa ezt hogyan tudja támogatni. Úgyhogy azt hiszem, most nagyon is jó alkalom ez a mai, hogy elemezzük az adatokat. Ennek a szakbizottságnak amúgy is ez a feladata. Így majd eljuthatunk odáig, hogy a plenáris ülésen meghozzuk a végső döntést. A néhány bevezető megjegyzés után hadd mondjam el azt is, hogy a tervezetemben ugye több megfogalmazás szerepelt, de ezeket több helyen változtattam. Az európai beruházási alapok, strukturális és beruházási alapok, az alapok, amelyekről most itt az szó van, és az EU valamennyi tagállamában használják őket, a városok és a régiók is nagyban részt vesznek ezeknek az alapoknak a felhasználásában. Ez azt jelenti, hogy egy olyan eszközről van szó, amely valóban európai jellegű eszköz, nem csak egyetlen egy ágazatot támogat, hanem gyakorlatilag a teljes spektrumot lefedi, és ez a válság utáni időszakban még fontosabb. A tagállamok is gyakran támaszkodnak erre a lehetőségre, vagy számítanak erre a lehetőségre. Sok állami beruházást is ilyen támogatással tudtak megvalósítani. A költségvetési hiányok kezeléséről ugye megállapodás született, voltak olyan tagállamok, amelyek nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltak, és a bizottság a jelentésében beszámol erről, nagyon világosan leírja, hogy mindez hogyan működik. Nagyon fontos eszközről van szó, ezt szeretném még egyszer kihangsúlyozni. A második dolog pedig, amiről írnak nyilván, hogy mire is fordítódott a pénz. Ugye sokat hallunk arról, hogy a pénzek kézen közön elfolynak, vagy valaki a saját mániáját valósítja meg belőlük, de itt vannak konkrét kritériumok, konkrét feltételek, munkahelyteremtés, oktatás, képzés, tehát ezekre az aspektusokra kell összpontosítani. Európának igen komoly gazdaságai vannak, de ezeket a gazdaságokat támogatni kell, a lehetőségeket valóban munkahelyteremtésre kell felhasználni, és Nyilván a digitális korszakról sem szabad elfeledkezni, amit most élünk. Mindannyiunknak van már uh, iPhone-ja, mindenféle eszközei, és az informatika mindent meghatározza a bankügyek intézésétől, az egészségügyön át, az oktatáson át, bármit sorolhatnék, mindenre befolyással van ez. Tehát ez a harmadik uh, fontos elem, egy uh, szempont, amit figyelembe kell itt venni. A fenntarthatóság is nagyon fontos szempont, tehát hogy a befektetések eh, meghozzák az eredményt, utána fenntarthatóak legyenek. És akkor sorolhatnám még a széndiokszid kibocsátást, a jobb minőségű lakhatás megteremtését, és így tovább. Ezek is mind-mind eh, fontos elemek. A társadalmi inklúzió egy eh, újabb célkitűzés a célkitűzések sorában. és ez is elengedhetetlen, különösen a mostani válság idején. És természetesen a területi dimenzióról sem lehet megfeledkezni, mert nem csak arról van szó, hogy helyi projektek igényelhetnek társfinanszírozást, hanem az európai területi együttműködés is megvalósulhat, és ennek nagyon pozitív az eredménye, pozitív a hozzáadott értéke. És mondom még egyszer, ez nem a brüsszeli buborékból jön, hanem ez egy olyan eszköz, amelynek a valódi társadalomban, a valódi gazdaságban van hatása, a hétköznapi életben érezteti a hatását. Tehát egy ilyen eszköz mindig egy olyan, amit továbbra is alkalmazni kell, folytatni kell ennek a használatát, mert kézzelfogható eredményekhez vezet. Mit láthatunk Európa szerepével kapcsolatban a világon. Európa még a Szilikonvölgyben is megjelent, és hogyha megnézzük, hogy egyes országok milyen úton haladnak, hogy Ázsiában hogyan haladnak már a szoftverfejlesztéssel, hogy az oktatásban milyen szerepet kap az informatika, hogy milyen új szolgáltatások alakulnak ki, ugye ez mind-mind nagyon komoly szerepet fog kapni a gazdaságban a jövőben és nem maradhatunk le ezen a téren, tehát Európa sem engedheti meg magának, hogy lemaradjon, lépést kell tartani a fejleményekkel és a többiekkel. Ez az alap, és ezek, tehát konkrétan ezek az alapok, az európai strukturális és beruházási alapok pont ezt teszik lehetővé, elengedhetetlenek. Tulajdonképpen tíz szempontot soroltak ugye fel, hogy mi az, amit el kell érni. A bizottságnak megvan a növekedési és munkahelyteremtési programja, elég, hogyha azt megnézik, nagyon világosan látszanak ebben a célkitűzések. Az FC, amiről ugye ma délelőtt beszéltünk, vagy a Horizont 2020, vagy azok a kiváló kutatási fejlesztési tevékenységek, amelyek zajlanak, nem önmagunkban zajlanak, nem függetlenek egymástól. Én nekem van egy félelmem, ugye mi láttuk ebben a szakbizottságban, hogy, hogy ezek függetlenül maradjanak egymástól, ettől sokan tartanak, szerencsére egyre többen felfigyeltek erre. Itt vannak az aktuális kihívások is, a Brexit, a biztonsági kihívások, és pontosan az ilyen időkben nagyon fontos, hogy az európai szolidaritás megjelenjen, kézzelfogható eredményeket eh, produkáljon, és ez az az eszköz, amivel ezt eh, meg lehet eh, valósítani. Tehát lehet látni egyébként, hogy az EFSZ és ezek az alapok is egyre mm, nagyobb megbecsülésnek örvendenek a, a választópolgárok szemében is. Tehát folytatni kell mindenképpen a munkát. Ezután az értékelés után hadd térjek rá a kritikus pontokra, Nyilván ez világos, sokan elmondták, hogy túl későn indult be minden, megvoltak az összegek, megvoltak az alapok, de túl későn kezdődött a megvalósítás, mire mozgásba lendült minden, azért addig eltelt egy kis idő. Ez egy tanulság a jövőre nézve, tehát legközelebb hamarabb kell elkezdeni a munkát a tanácssal, hogy meglegyenek már a döntések, meglegyen az új rendelet, és ne csúszson minden, tehát ne legyen túl nagy csúszás az elején, hanem rögtön ö, lehessen cselekedni. A második dolog, az összetettség. Igen, az igaz, hogy ez egy bonyolult dolog. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság és mi is teljesítmény alapú befektetéseket szeretnénk. Nem szeretnénk azt, hogy csak így osztogassa az EU a pénzt, nem, ellenőrizni kell, hogy ennek valóban hozzáadott értéke van, és ezt demonstrálni is kell azáltal, hogy igazolják, hogy a kitűzött célkitűzéseket valóban sikerült elérni. Természetesen mindenek volt előfeltétele, az pedig az, hogy az adott régiókban meglegyen a szakértelem e tekintetben, tehát hogy egyáltalán teljesíteni tudják ezt a feltételt. Minden esetre azt elmondhatom, hogy ezért egyszerűsítés is zajlik. A harmadik dolog. A láthatóság hiánya egy komoly probléma. Tulajdonképpen itt kommunikációs problémáról van szó, mert nagyon fontos lenne beszámolni arról, hogy a költségvetésnek ekkora nagy falatát hogyan használják fel. Nagyon sok tagállam van megerősödik a nacionalizmus, pedig vannak olyan helyek, a, amelyek a legjobban profitálnak az európai pénzekből, és mégis ők mondták az ottani választópolgárok, hogy ők nem látják az EU-nak semmilyen előnyét. Hát ez egy kommunikációs probléma akkor, hogy mondjuk Velszben, ahol rengeteg befektetés bonyolódott, vagy más országokban, ahol rengeteg befektetés bonyolodott EU-s pénzek támogatásával, az emberek mégsem látják ezt, mégsem tájékozottak. Elég a Brexitre is gondolni. Most a nacionalizmus, az újra és újra fellobbanó nacionalizmusok időszakát éljük. Tehát a, a kommunikáció, a tájékoztatás sokkal erősebb kell, hogy legyen a helyszínen. Beszélhetünk arról, hogy hogyan javítsuk ezt a kommunikációt, de ezt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a mostani szint nem jó. Azokat az embereket, akiknek valami fajta előnye származott valamilyen európai alapból, vagy munkahelyet kaptak, és így tovább, azokat megszólítsuk, ők megosszák másokkal is, hogy igen, az Európai Unió támogatásának örülnek, ennek köszönhetően értek el sikeresen, stb. Az rendben van, kommunikálunk valamelyik, de nem eleget. Én a regionális sztárok Európai Bizottságát eh, elnök Ez egy olyan bizottság, ahol a jó eh, teljesítményeket elismerik, és eh, egyébként nagyon jó találkozónk volt, azt hiszem, hogy ezen résztvevővel, nagy lelkesedéssel, és így tovább, de igaziból a médiát nem dolgoztuk meg eléggé, tehát a médiában nem jelentünk meg eléggé. Ja, ennél jobban kell teljesíteni a jövőben, tehát a kommunikációra oda kell figyelni, kommunikálni kell azt, hogy milyen eredményeket ér el az EU a tagállamokkal együttműködésben. Az EU csillagainak csillogni is kell, hiszen ezek a projekt, ezek között a projektek között valóban szerepeltek nagyon jó, kiváló projektek, az EU csillagai, ahogy ennek a bizottságnak a nevében is szerepel, Szlovéniában is például volt több, én nekem ezzel kapcsolatban volt személyes tapasztalatom, volt például egy város, amely Európa legzöldebb városává vált, ennek a e, támogatásnak köszönhetően az emberek gondolkodása változott meg, és hetente két napot fogadják az embereket, és tájékoztatják arról, hogy mi történt hogy ez hogyan bonyolódott le. A lényeg az, hogy ezt a jó példát sokkal hangosabban, sokkal több felé kellene kommunikálni. Az nem elég, ha valaki jó, hanem azt reklámozni is kell sajnos, mert az emberek nagyon hamar elfelejtik, hogy hogy is kezdődött az az egész, hogy honnan jöttek a pénzek, amelyek lehetővé tettek valamilyen fejlesztést, vagy valamilyen projektnek a megvalósítását. Tehát ezt mindig, mindig reklámozni kell, erről beszélni kell. Nos, a jövő héten lesz egy konferencia is Szlovákiában, ami pontosan erről szól. Én részt is veszek majd ezen a konferencián, és pontosan erről a témáról fogok előadni, hogy hogyan tudunk eljutni az állampolgárokhoz, hogyan tudunk az állampolgárokkal kommunikálni. Tehát, hogy röviden fogalmazzak, nagyon kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, és októberben találkozunk még kétszer Strasbourgban, remélhetőleg sikerül véglegesíteni a dolgokat. Még lesz időnk a napirenden ezzel foglalkozni, és köszönöm azt is, hogy hollandul beszélhettem. Köszönöm szépen. Most akkor az árnyékjelentéstevők következnek. Westphal asszony, árnyékjelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, most tényleg eléggé fel vagyok készülve ahhoz, hogy mondjak valamit a témához. De mielőtt rátérek Lambert úr javaslatára, hadd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy a tanács elnökség itt van, és nagyon örülök, hogy az Európai Parlament egykori munkatársát üdvözölhetem a tanács részéről, itt nagyon sok szeretettel köszöntöm. Egy kérdést szeretnék itt, vagy egy dologot szeretnék itt előjáróban elmondani, és ez nem áll szemben azzal, amit egyébként akartam mondani. Nem teljesen világos számomra, hogy a jelentés céljába mit tegyünk vele, mi legyen benne. Ezért az Európai Bizottság jelentését értékeljük, vagy javaslatokat teszünk a következő 2020-2021-ben kezdődő támogatási időszakra. Ez eh, Azonban, hogyha most konkrétan rátérek eh, Van Nisztelrooy úr javaslatára, akkor már nem is ellentmondásos ez, eh, hiszen szerintem kiváló ez a jelentéstervezet. A két dolgot összeköti, egyrészt visszatekint, másrészt pedig előre tekint. Ez azonban egyes esetekben egy kicsit összezavarja a jelentést, például ami az a new period fogalmat illeti. Ezzel gondolhat az új perspektívára, tehát a jelenlegi perspektívára, vagy a 23-as pont szerint a következő támogatási időszakra, nem csak a németben zavaró ez, hanem az angol verzióban, verzióban is. Elemet e, eh, több dolgot felvett, például a kohéziós politika láthatósága. Egy eh, teljes mértékben 150 ban egyetértek veled. Nagyon fontos, hogy a kohéziós politikát jobban e, tudjuk kommunikálni, eladni. A kohéziós politika, és ezt nem először mondjuk, a jövőbeli beruházást jelenti. És említetted azt is, hogy hogyan tudjuk eladni ezt a politikát, hogyan um, tudjuk ezt kommunikálni a nyilvánosság felé. Most a jelentéstől függetlenül én azt gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy itt az Európai Parlamentben a szakbizottsági munkatársainkkal, parlamenti kollégákkal és mindenkivel, akikkel együtt mond, együttműködünk, jókat mondjunk ezekről, hanem az összes többi politikai szintre szükség van. A regionális szintől kezdve a tartományi szintig, szövetségi szintig, mindannyian, legalábbis nálunk Németországban így van, ez mindenkinek azt kell kommunikálnia, hogy léteznek európai támogatások, európai pénzek, és ezeket megfelelően kell elkölteni. Tehát, ha valaki például munkahelyet talál, akkor itt világosá kell tenni, hogy részben ezt azzal lehetett finanszírozni, hogy Európa támogatja munkahelyek teremtését. Én Lengyelországban voltam a nyáron, ott nyaraltam, ez egy gyönyörű ország, és ott mindenhol kint vannak ezek a e, táblák, hogy az Európai Unió támogatásával finanszírozott projektek, legyen szó autópályáról, vagy bármilyen más beruházásról. Minden mellett lehet érezni a látens eh, Európa ellenességet. Annak ellenére, hogy hatalmas táblákon hatalmas összegek szerepelnek, amelyeket a strukturális alapokból eh, juttattak az országnak. Tehát nem csak nekünk kell megoldani ezt a problémát, mindenkinek. Lambert még egy fontos dolgot felvetett, a tematikus koncentrációt. Igen, ez fontos, és az elmúlt törvényhozási ciklusban pontosan ezért küzdöttünk a strukturális alapokkal kapcsolatban és az új strukturális időszakkal kapcsolatban, és ez működik. Nem szórjuk a pénzt, hanem igyekszünk megfelelően beruházni az innovációt, igyekszünk támogatni a klímaváltozás elleni harcot, Nyilván sok terület kap ebből eh, támogatást. A szociális eh, kohéziót is említette Lambert. Ezzel mindenképpen jó úton haladunk, és pontosan ezt értjük eh, tematikus koncentráció. A második fontos téma, ami itt a szakbizottságban valószínűleg senki nem mond ennek ellent, mégpedig az egyszerűsítés és a többszintű kormányzás. Nem tudom elképzelni, hogy valaki valaki ezen ne értene egyet. Ugyanez érvényes más lépésekre is, Például a 32-es pontban a partnerség kérdése. Pontosan erről van szó. Meg kell nézni, hogy mit tanulhatunk ebből, Mindenképpen én ezt fontos mérföldkőnek tekintem, hogy sikerült az új eh, támogatási időszakra ezt a partnerségi elvet megvalósítani. Meg kell ezt néznünk pontosan, hogy a jövőben jobban sikerüljön a partnereket, eh, eh, bárhol is legyenek ők, együttműködésre ösztönözni. Annak érdekében, hogy az, amit finanszírozunk, amit akarunk, az a polgároknál megjelenjen, lecsapódjon. Végül még egy dolgot hadd említsek, amelyek kapcsolatban egy kicsit szkeptikus vagyok, és ezt is elmondtam korábban, az európai szemeszterrel való összekapcsolást nem, értett, nem értettem eddig se, és most sem értem. Illetve a, a tartalékkal kapcsolatos ö, tehát az eredményekre vonatkozó tartalékkal kapcsolatos szempontot én nem igazán tudom támogatni, ezzel nem értek egyet. Mindemellett, kedves Lambert, ezek mellett is azt gondolom, hogy mindenképpen jó ez a tervezet, érdemes rajta dolgozni, és várom az együttműködést. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor az árnyék jelentéstevők, Jakovcsics úr szeretne hozzátolni, ember képviselő helyett. Igen, de sajnos nem tud itt lenni. Gibraltárban van. Úgyhogy megpróbálom felolvasni. Felolvasom Lambert úr jelentéséhez küldött gondolatait. Tudom, hogy önök barátok, nyilván lesznek közös javaslataik, és Medenborg úr egy kicsit meglepődött azon, hogy a strukturális reformok és a kohéziós politika közötti összekapcsolódásról nincsen utalás. A strukturális reformok és a beruházási célok kéz a kézben járnak, legalábbis ő így gondolja. Ami a tematikus célokat illeti, itt nagyobb rugalmasságra van szükség, a rugam, illetve a rugalmasság csak akkor rugalmasságot csak akkor szabad megengedni, amikor az operatív programokról van szó. Emellett az országspecifikus ajánlásokkal is kapcsolatban is van itt néhány gondolat az állami segítségnyújtási szabályokat az európai alapokkal és programokkal finomhangolni kell. Ezeket az akadályokat meg kell szüntetni. Emellett azt gondolja, hogy a GDP nem az egyetlen legitim indikátor a támogatások szétosztásához, más indikátorok is létezhetnek. Végül pedig valószínűleg benyújtunk bizonyos módosító javaslatokat a témákkal kapcsolatban, és Matász úrral folytatjuk az egyeztetést. Az ön jelentése, Van Nistelrooy úr, jó, jó irányba fókuszál, de bizonyos javaslatok még jót tehetnek neki. Köszönöm. De Mátó asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönjük az előadónak a jelentéstervezetet. Itt most az Európai Bizottság decemberben megnyújtott közleménye alapján lebonyolított elemzésről van szó. A partnerségi programok eredményeit értékeli, a kulcsfontosságú szempontokkal egyetemben 2015. decemberig ki kell emelni, az nagyon helyes, hogy a kohéziós politikának átláthatónak kell lennie minden egyes szinten, és az átláthatóság alatt azt értjük, hogy a csalásokra is fényt kell deríteni, amelyeket elkövettek, de azt a tényt is ki kell emelni, hogy a kohéziós politika az egyik legfőbb eszköze a befektetésnek az Európai Unióban. Tehát a jó gondolatok és a jó projektek fontosak, hogy megjelenjenek, ezeket értékelni és támogatni kell. A kohéziós politika nagyon hasznos, területi projekteket eh, finanszíroz, elméletben is, társfinanszírozással és azzal a céllal, hogy gazdasági, szociális és területi kohéziót valósítson meg, tehát hogy ezeket a célokat védje meg. Viszont van uh, egy késlekedés, ami elfogadhatatlan az operatív programok elfogadásában még hozzá, a pénzek felhasználásában, és ugye aztán uh, felgyorsul a, a végén a költekezés. A, vannak ugye híres projektek, uh, ominózus projektek, ahol ez megtörtént, és ahogy a szembevőszék is megállapította, a kohéziós politika területén elkövetett hibák nagy része más politikai területekből származik, állami támogatás, közbeszerzési eljárások és így tovább. A 2014-től 20-ig tartó időszakra az előadó is kiemelte, hogy két új elemet vezettek be, és nagyon pozitívak vagyunk mi is a e tekintetben. Az előzetes feltételek és a tematikus koncentráció, ez nagyon jó, és a teljesítményorientáltság is nagyon jó, de azért érdemes lenne, eh, hogy ezeknek a az ellenőrzésére, hatékonyságára kritériumokat is megállapítsunk. Az egyszerűsítés egy másik téma, ami fontos, tehát a, valahogy le kellene egyszeresíteni a munkacsoportot, a bizottságnak elemeznie kellene, hogy, milyen egyszerű, hogy az már bevezetett egyszerűsítési intézkedések milyen eredménye, milyen eredménnyel járnak. Például a Simplified Cost Options, amit bevezettek, egy ilyen ezek közül. Gratulálunk az előadónak, köszönjük a munkáját, és találkozunk az árnyék előadói találkozón. Thank you. There... Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Ha nincs, akkor visszaadom a szót az Európai Bizottságnak. Ezúttal Kadri Úsztál kap szót a bizottságtól, parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm, hogy ennyire alaposan olvasták, átolvasták a bizottság anyagát. Szeretnék először is négy dolgot felsorolni, négy pontot megjegyezni, tudnék pontosítani ugyanis egy-két dolgot a hétköznap, a, a helyszínen mindig történnek változások, ugye nyilván nincs semmi olyan, amivel nem értenénk egyet. A kommunikáció esetében, hát nyilván itt mindig lehet jobban kommunikálni, többet kommunikálni, és így tovább, és az illetékes igazgatóság folytatja is ezt a munkát. A lényeg az, hogy minél nagyobb hatása legyen ennek, ez azt jelenti, hogy minden forrásból eh, kell, hogy jöjjön a kommunikáció. Tehát nem lehet az, hogy csak a tagállamok felelősek ezért, vagy csak a bizottság, tehát csak egy-egy szereplő nem, hanem mindenki, mindannyiunknak együtt kell a lehető legjobbat megtenni, lehető legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy a politika által elért eredmények megjelenjenek és hogy tájékozódjanak az emberek. Egy nagyon aktív, nyitott adatplatformot szeretünk volna létrehozni. A 16-os cikkel kapcsolatos jelentésekkel akartuk ezt időz, egyszerre időzíteni, Ugye most van először arra lehetőség, hogy a programozási időszak előtt be tudunk számolni arról, hogy majd mi fog megvalósulni, méghozzá agregált állapotban is, ez egész EU-ra vonatkozóan, de tagállamokra lebontva is, programra, alapokra lebontva, hogy mindenki megnézheti a saját hazáját, vagy azt a tagállamot, ahova ellátogat, és itt elolvashatja, hogy milyen ígéretek születtek, hogy ezeket az alapokat X, Z és milyen dolgokra fogják felhasználni, és aztán lehet kommunikálni, a bizottság is természetesen dolgozik a kommunikáción. Ez az adat platform majd rendszeresen frissítésre kerül, egyelőre a tagállami ígéretek szerepelnek rajta, az operatív programokban megfogalmazott célkitűzések, azok a célok, amelyeket együtt megállapítottunk, elfogadtunk, és aztán a későbbiekben lehet követni azt, hogy ki hogyan teljesít, hogyan közeledik a céljához. Tehát mondjuk a százhoz fokozatosan évről évre egyre közelebb kerül. A szokásos információt egyébként a kifizetésekről, és így tovább azt ugyanúgy el lehet majd érni. De a, az előrelépést követni lehet majd időközben, tehát az nagyon jó, hogy nem kell 7 évig vagy 10 évig várni, hogy valaki megtudja, hogy jó eredmény születette, hanem az adófizetők pénzének a felhasználását folyamatosan nyomon lehet követni. Ami az FCT illeti, talán egy kicsit azért figyelmeztetnénk arra, hogy legyünk óvatosak, még mindig az elején járunk. Nagy lendülettel vagy gyorsan elindult ez, de még a teljesítésekhez, kifizetésekhez nem igazán jutottunk, tehát talán korai lenne még azt az átfogó, záró konklúziót levonni, hogy hát sokkal jobbak, mint a strukturális és beruházási alapok, sokkal jobb ez a megoldás. Tehát majd, hogyha már megérett ez az egész, akkor vonjuk le a következtetéseket. Aztán pedig ugye hiány, elhangzott, hogy nincsenek tanulmányok az administratív teherre vonatkozóan, és így tovább. Én szeretném azt mondani, hogy a bizottság készített ilyen tanulmányokat, és nagyon szívesen be is mutatjuk ezeket ennek a szakbizottságnak. 2010-ben és 2012-ben készültek tanulmányok, a 2014-20-as időszakot megelőzően, azért, hogy a hatástanulmányban ezeket figyelembe tudjuk venni, és éppen most zajlik egy harmadik tanulmány, egy vizsgálat az egyszerűsítési intézkedéseket vizsgálja ezt, hogy a tagállamok ezeket hogyan alkalmazzák, és megpróbálja számszerűsíteni az egyszerűsítő intézkedések hatását. A jövő év elején lesz elérhető majd ez a tanulmány, és hogyha önök érdeklődnek ez iránt, akkor nagyon szívesen majd a rendelkezésükre bocsátjuk. A következő dolog pedig nyilván a feltételek, ugye a kondicionalitás egy fontos téma, mert a határidő általában az év végén jár le, tehát a feltételek teljesítésére vonatkozó határidő. Augusztus végén tájékoztattuk az elnököt levélben, és ahhoz képest, még az augusztusi levélhez képest is van már előrehaladás, tehát a 25% előzetes feltétel, ami nem teljesült, most már több cselekvési tervet is elfogadtak, tehát a elfogadott cselekvési tervek 34%-a már teljesült ezek közül. Tehát gyakorlatilag néhány hét alatt nagy előrelépést tértünk el, és évvégéig biztos, hogy meg lesz a többi is. Ennyi volt a néhány megjegyzésem, és köszönöm, hogy ilyen részletesen tanulmányozták a jelentésünket. Köszönöm szépen, és kérdezem az előadót, hogy kéri-e a szót, válaszolna-e. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is megköszönöm a megjegyzéseket, hozzászólásokat, és természetesen várom a módosító indítványokat is majd, de azért van itt még valami, amiről beszélni kell. Ez pedig a, tej, a Performance Reserve Right, tehát a teljesítménytartalék. tartalék. Én felteszek itt magamnak egy kérdést, felmerül bennem egy kérdés, hogy miért nem világosabb a mi álláspontunk? Mi ez a performance reserve? Mi ez a teljesítménytartalék? Van egy konkrét összeg, amely a kohéziós politikára fordítódik, a költségvetésnek egy X része. És olyan rendszert kell kiépíteni, ahol megállapítjuk, hogy milyen eredményeket kell elérni, ezeket ex ante előzetesen megállapítjuk, és akkor utána nyomon követjük, hogy a teljesítmény hogyan halad ezek felé az eredmények közé. Az alapok egy részét félre lehet tenni például azoknak a számára, akik különösen jól teljesítenek. Mondjuk 21 millió eurót például féle lehetne tenni ilyen célra, ez 6%-ot jelent mindösszesen. Az új kötelezettségvállalások ebben az időszakban bekövetkezhetnek, a kifizetések pedig a következő időszakban. Nagyon ambíciózusak ugyanis ezek a projektek és felmerül a kérdés, hogy azok, akik tökéletesen teljesítettek, mondjuk 2018-ban, és vannak nagyon jó példák erre, tényleg fiatal startup vállalkozások és mások, Tehát, hogy ők miért nem élvezhetnék a, az előnyöket? A városok, az önkormányzatok is támogatást nyújtanak. Tehát, hogyha versenyképesek akarunk maradni a világban, akkor nekünk is valami fajta ösztönzést kellene adni. Tehát miért nem tudnánk azt mondani, hogy mondjuk azok, akik nagyon jól teljesítenek, azok jutalomban részesülnek. Lehetne akár erre valami fajta külön külön összeg. Ugye azt mondtuk, hogy hát 21 milliárd legyen most itt a válság idején, ekkora támogatásra van szükség, és így tovább de a jól teljesítőket érdemes lenne jutalmazni. Ez egyfajta offenzív megközelítés, tehát megkérdezhetnénk, tessék, tanács, mit akarnak elérni, bizottság, mit akarnak elérni. És akkor az előfinanszírozás is például, ami Ciprus esetében megvalósult, itt mindig, mindig azokat az országokat támogattuk, ahol nyilván komoly problémák voltak, akkor viszont, ha valaki kiválóan teljesített és nagyon jól dolgozott, semmi nem történt nem kapott plusz ö, támogatást, vagy ezt nem ismerték el különösebben. azt, hogy ez a, ez a kihívás itt. Tessék, készítsen egy saját kezdeményezésű jelentést ebben a témában. Az én feladatom az a, a 136-os cikk harmadik bekezdése szerinti értékelés, de én ezt a témát felvetettem, mert szerintem ez érdekes. A módosítókat, ahogy mondtam, kíváncsian várom, és akkor utána remélhetőleg le tudjuk majd zárni az anyagot. Köszönöm szépen, mondja az elnök, azt, hogy emlékeztetek a módosítók határidejére. Déli 12 óra, szeptember 15-e, tehát nem december, hanem szeptember 15-e, déli 12 óra. És ezzel ezt a napirendi pontunkat lezártuk. Van-e egyéb kérdés? nincsen. Meglepő módon senkinek nincsen mondani valója az egyéb kérdések napi rendi pont alatt, akkor csak emlékeztetek mindenkit arra, hogy a következő ülésünkre október 11-én kedden 9 órától kezdődően kerül sor, egészen a nap végéig. Megköszönöm a tolmácsok munkáját, munkáját is, és mindenkinek megköszönöm a részvételét, lezárom az ülést.